lenne, és mivel csehül fogalmazták meg, így olvasom fel. Uszkaszkis, Viktor Uszkaszkis úr új fejleményekről számolt be nekem, és egy kérést továbbított hozzám, hogy a szeptember másodikai parlamenti határozatot vizsgáljuk felül immunitását illetően, ezt a kérést pedig továbbítani fogjuk a jogi szakbizottsághoz, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Második bejelenteni valóm. El szeretném mondani önöknek, hogy június 20-án A Farage jelentéssel foglalkozott a jogi szakbizottság, hiszen Farage úr panaszkodott arról, hogy hogyan bántak el immunitásával. 11-en mellette, 3-an ellene szavaztak, de nem erről volt, az, volt szó. Holnap folytatjuk, július 5-én, 9-től 13 óráig, majd 15 órától 20 óráig, ülésünket, illetve 21 órától 24 óráig. A napi rendet megtalálják a weboldalunkon. Most pedig lezárom az ülést. Mindenkinek szép álmokat kívánok. Köszönöm az együttműködést, és az elnök kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját, és szép álmokat mindenkinek.